Good morning. Jó reggelt kívánok! Először is engedjék meg, hogy üdvözöljem a meghívott vendégeinket a világűrről és biztonságról szóló vitánkban. Tulajdonképpen két részre osztjuk majd az eszmecserét. Az első rész a világűrről és a biztonságról szól majd, és most szeretném elmondani, hogy kik a meghívott vendégeink. Tomás Lovrencsics, aki az EU műhold központjának, az e sc nek az igazgatója. Alda Silveira Reis, a Partnerség és Katonai Képességfejlesztési Egység, a CMPD főtitkárságáról, aztán Denis Triulare ellentenger nagy az EDÁ-tól, majd Augusto González az űrpolitikai és koordinációs egységtől, majd pedig Ervin Duhamel a Biztonsági Stratégia és Partnerség, illetve az Európai űrügynökség képviseletében. A második rész a biztonsági kutatásokról szól, és eszmecserét folytatunk a következő személyekkel. Christian Breant, aki RST igazgató az Európai Védelmi Ügynökségnél az EDA-nál, illetve Marco Malakarn, a Biztonsági Kutatási és Fejlesztési Egység az Európai Bizottság részéről. Mivel nagyon sok minden van a napirenden azt kérném, hogy két óra 15 percet szálljunk az első témakörre, és egy óra 15 percet a második témakörre. Először meg fogjuk hallgatni az első öt hozzászólót világűr és biztonság témakörben, utána pedig kérdéseket lehet feltenni. Ezután meghallgatjuk az előadókat a biztonsági kutatás témakörben, és utána szintén lehet kérdezni és vágjunk bele a munkába, már is az első prezentációt fogjuk meghallgatni. Yeah, who is the first uh, speaker, please? Ki is lesz az első hozzászólónk? Tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, elnök úr, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és szólhatok a Biztonsági és Védelmi Bizottság tagjainak arról a munkáról, amit az Európai Műhold Központ végez, a geospaciális információ terén az EU biztonsági politikája szolgálatában. Néhány szlájdot, diát készítettem, amelyet kivetítve látnak, majd ezekkel illusztrálom a prezentációmat. Talán az lenne a legokosabb, hogyha azzal kezdeném, hogy elmondom, a mi intézményünk igen erős jogi alapon működik a 2002-es közös fellépés alapján, ez írja le a missziónkat és a munkánk alapját. Ez a közös fellépés kimondja, hogy a központ célja az Európai Unió döntéshozatalának a támogatása, ezt az Európai Biztonság és Védelmi Politika, a közös kül- és biztonságpolitika támogatása érdekében végezzük, és a a műholdas képalkotás, kollaterális adatok, a légi képalkotás és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat jelenték. A főtitkár, főképviselő Eston asszony adja meg a műveleti irányát eh, a központunknak, azért, hogy azután missziónknak eleget tehessünk. A központ az analitikus eljárások végzésére különböző adatokat eh, használ, ezek mind kereskedelmi, mind kormány forrásokból érkeznek ezeket a kereskedelmi forrásból érkező adatokat a piacon vásároljuk meg. A piac sokat fejlődött az elmúlt években, és éppen ezért igen magas felbontású adatokhoz, szubmetrikus adatokhoz férünk hozzá. Ezek igen hasznosak, akkor, amikor meg kell válaszolnunk a hozzánk intézett kérdéseket. Látják a grafikonon, hogy a kereskedelmi adatok kínálata minőségileg, mennyiségileg hogyan alakul idővel. Emellett a közeljövőben arra várunk, hogy arra számítunk, hogy a trend pozitív marad, és ezt a fejleményt minden jobban szeretnénk kihasználni. Emellett az új műhold központ hozzáfér szerencsére a kormányok adataihoz is. Másfél évvel ezelőtt a Helios országok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Görögország és Belgium képezik eh, ezen közösség eh, részeit, és eh, ennek alapján adatokat kapunk az említett országoktól, valamint a Cosmos Skymethez is eh, hozzáférünk, ez egy olasz, eh, olasz központ, kettős felhasználású adatokat eh, kapunk, valamint egy német szenzorhoz is hozzáférünk, kitűnő ez a szenzor, és ezt a kormány üzemelteti. Emellett megvizsgáljuk azt is, hogy egy másik központhoz is hozzá szeretnénk férni, a plejáthoz, amely van is egy másik műhold adataihoz, amelynek kilövése a közeljövőben történik meg. Ami a kereskedelmi piacot illeti, nem európai forrásokból is felhasználunk adatokat, főként az USA adatait jelen pillanatban. Ez főként az elektrooptikai képalkotás esetében igaz, látják ezt balra. A radar képalkotás illetően jobb a helyzetünk, jobb oldali dia, mert egy új műholdat lőttünk föl, és reméljük, hogy jobban hozzáférünk majd az európai szenzorokhoz is ennek következtében. Az EU műhold központ hozzáfér az EU kormányok kép alkotásához, és ez történelmi jelentőségű adat. Igen, érzékeny adatokról van szó, kényes adatokról, és nagy befektetések történtek. A mi szatellit központunk, műhold központunk elemzi az adatokat, és ez alátámasztja a döntéshozatalt, a missziókat, a műveleteket. Ami pedig a, az ügyfeleinket illeti. A beszélések szerint a központ, mivel az MSDP védelmi biztonsági politika igen gyorsan fejlődött, Éppen eh, ezért mi mind polgári, mind katonai műveleteket eh, folytatunk, és eh, így átfogó hozzáférésünk van a katonai és polgári felhasználáshoz. Látják a térképen az EU küldetéseit és műveleteit, igen, teljes ez a térkép, és láthatják, hogy támogatást nyújtunk mind katonai, mind polgári felhasználóknak. Az elmúlt évben, látják a grafikonon, a feladatok szempontjából egy igazi szívmill, vagyis polgári katonai intézmény vagyunk, és hagyományos feladataink vannak az EU katonai központja, stb. És most látják az EU Atalanta, tehát is az elmúlt években igen jelentős szerepet játszottunk a polgári tervezésben, azért, hogy a polgári missziókat támogassuk például Koszovó, Grúzia, EU missziók esetében. Harmadik országok irányában kisebb a tevékenység, mivel kis központról van szó, és ezért ezt nem tudjuk kiteljesíteni ezt a tevékenységet. Ami a költségvetésünket illeti, az elmúlt kilenc évben nem volt emelkedés a költségvetésben, viszont a feladatok meg háromszoroztak, sőt, meg négyszereződtek, ezt örömmel jelentjük. Annak ellenére, hogy a Költségvetésünket konszenzussal fogadják el a tagállamok, de nem kaptunk plusz támogatást. A másik grafika azt mutatja, hogy hogyan növekedtek feladataink, itt csak a korlátozott feladatokról van szó, 116, és a költségvetési források a hármas fejezet jegyében csökkentek. Néhány példát adnék az elvégzett munkára. EU műveletek csártban egyik fő megrendelőnk, itt a vezető ország Franciaország, Monvaleriánban van a műveleti központ. Ezen kívül támogatást nyújtunk a következő módon, úgyhogy gyors térképeket készítünk, és az adatokat mind a kereskedelmi, mind a kormány forrásokból használjuk fel, bizalmas és nem bizalmas analitikus termékeket nyújtunk, valamint az igen magas besorolású bizalmas adatokat is szolgáltatjuk. A központunk képessége kiteljesedett a műveleteket illetően, és ma a legfontosabb ügyfelünk az EU NAFOR Szomália. A termékek között találjuk a képalkotási termékeket, különböző a földön, földfelszínen található táborok feltérképezése. Átfogó a megközelítésünk, mint mondtam, a globális monitorozás esetében környezetvédelmi és biztonsági célokból, és mint mondtam, az EU Grúzia művelet az egyik legfontosabb megrendelőnk etéren. Ezen kívül, ami az űr veli képalkotást illeti, Haiti esetében is a természeti katasztrófa után segítséget nyújtottunk, a műholdas képalkotás elemzés segítségével próbáltuk segíteni a földrengés után és ugyanez Csillére és Madélára is vonatkozik az ottani földrengések után és természeti csapások után. Ami pedig a jövőbeli feladatainkat illeti, űrbeli szituációs gyakorlatok, tevékenység, az EU műhold központja talán az egyetlen speciális szakosodott ügynöksége az EU-nak űr kutatás vagy űr tevékenység területén, éppen ezért nagyon sok a munkánk. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, ennek értelmében az európai külső fellépést szolgáljuk, a legfontosabb ügyfeleinket integrálni fogjuk a jövőbeli tervezett építvényben. Ez az eszköz az átfogó megközelítés jegyében működik, és úgy érzem, hogy a kívánalmak központunk irányában egyre csak emelkedni, erősödni fognak. Végül pedig elmondanám, hogy ami a központ jövőbeli fejlődését illeti, optimizálni szeretnénk a hírszerzési információnkat, a kormánymodellt frissítjük állandóan, ezt a tagállamokkal együttműködve, ezen kívül erős, ezen kívül egyszerűsíteni szeretnénk a folyamatokat, és úgy látjuk, hogy a különböző területeken a kívánalmak növekednek, és a mi szerepünket, a műhold központ szerepét is értékelni szeretnénk a biztonsági dimenzión belül. Itt folyamatos növekedés válható az Európai Unió közös kül- és biztonsági politikája következtében. Ennyi, elnök úr, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm, igazgató úr. Az elmúlt évben delegációnk ellátogatott a madridi központba, és nagyon nagy hatással volt ránk az önök szakmai tudása, valamint az alacsony költségvetés, amivel működnek. Meglepetés volt számunkra, hogy milyen sokan és milyen sok ország képviselői dolgoznak a központban, például lengyelek is. Köszönöm, igazgató úr. Most pedig felkérjük Árdá Silvera Rice asszonyt, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, alelnök úr! Számomra is nagy megtiszteltetés és nagy öröm, hogy itt lehetek az önök szakbizottságában a ma délelőtti vitán. Ami engem illet, a CMPD, tehát a Partnerség és Katonai Képességfejlesztési Egység tagja vagyok a tanács főtitkárságán. Feladatunk az integrált stratégiai előkészítése, mind a polgári, mind pedig a katonai akcióknak. Ezen kívül civil és katonai képesség képességfejlesztéssel foglalkozunk válságkezelés témakörben, tehát a tagállami kapacitásokat próbáljuk összefoglalni. Továbbra is visszatérve a kapacitásokra, van egy operatív igazgatóságunk, és van egy műhold központunk. A műhold központtal kapcsolatban mi végezzük el a mindennapi tasking feladatokat. Ami a válságkezelési missziók előkészítését illeti, itt természetesen elsősorban a biztonságra kell gondolnunk, ami a mostani vita egyik fő témaköre is. Nagyon fontos, hogy meglegyenek azok az európai stratégiák, amik lehetővé teszik a biztonság megvalósítását. Hogyha a világűrre és a biztonságra gondolunk, akkor úgy vélem, hogy a világűr talán egyelőre marginális szerepet játszik a biztonság kialakításában más kapacitások mellett, amelyek talán fontosabbnak tűnnek egy-egy misszió elindításakor. Ugyanakkor azért nem szabad elfelejteni a világűrt, hiszen ez is fontos. Ez azért is fontos, mert figyelembe kell venni a világűr specifikus természetét. Hogyha megnézzük a világűr felhasználását, ezt mind globális, mind stratégiai szempontból nagyon jól fel tudjuk használni, ráadásul a többi platformhoz képest nem intruzív jellegű. Ráadásul, hogyha megnézzük a világűr jogi természetét és jogi státuszát, akkor is láthatjuk, hogy mennyire specifikus térről van szó. De hogyha biztonságról beszélünk, akkor a világűrből érkező kockázatokról is beszélnünk kell. És nagyon jó lenne, hogyha mai napon ezekről a kérdésekről is vitázhatnánk. Konkrétan két kérdést szeretnék feltenni. Hogyha nincs meg a megfelelő világűr képességünk, akkor hogyan tudjuk a kockázatokat kezelni? illetve a másik oldalról megközelítve bizonyos világűrben működő rendszerek milyen kockázattal járhatnak a mi biztonsági tevékenységünkre, többek között a mi esetünkben a válságkezelésre. Mint ahogy elmondtam, minden világűr képességet fontosnak és hasznosnak kell tekintenünk, hogy a válságkezelési misszióink munkáját ez elősegítse, és természetesen nekünk kell választani a különböző képességek között a navigáció, az adat átadás, illetve a timing, vagy pedig a föld megfigyelésének témakörében, tehát itt a megfigyelésnél különösképpen a meteorológiára és az oceanográfiára gondolok. Hogyha ezeket a képességeket nem tudjuk kihasználni, akkor a saját válságokra való válaszadási kapacitásunk is csökken. Ami a konkrét munkát illeti, kereskedelmi világűr infrastruktúrákat használunk fel, és ezeket kiegészítjük néhány olyan rendszerrel, amit kormányok működtetnek, illetve az Európai Unió működtet, és amelyek szintén a mi központunkba futnak be. A következő pontom az, hogy hát ezeket az infrastruktúrákat nem tudjuk mindig százszázalékosan ellenőrzésünk alatt tartani és kihasználni. Hogyha szeretnénk koherensebb módon fellépni, hogy minden biztonsági rendszert ki tudjunk használni, akkor egy olyan világűr felépítményre, architektúrára kell gondolnunk, ami teljes mértékben integrált jellegű. És akkor most nézzük a válságkezelést Európában. Nagyon fontos, hogy folytassuk a biztonságban érintett felekkel a párbeszédet, és hogy jobban megértsük azt, hogy hogyan tudunk az igényeinek, az ő igényeiknek megfelelni. Hogyan tudjuk harmóniában működtetni a különböző már létező világűr rendszereket. Tehát tudjuk, hogy több kormány, illetve kereskedelmi világűr rendszer működik, és ezeket kell valahogy együtt, egymás mellett működtetni, illetve esetleg újakat kifejleszteni. És akkor most engedjék meg, hogy visszatérjek egy pillanatra a Föld megfigyelésére, és hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen kihívások kapcsolódnak ehhez a témakörhöz. Az Európai Unió műholdas központjának már nagyon hosszú tapasztalata van a közös biztonsági és védelmi politikában azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk válságos helyzetekre választ adni. A műhold központnak már számos lehetőség és eszköz van a kezében, többek között a kereskedelmi képalkotás, valamint a műholdas képekhez való hozzáférés, itt optikai képekre és radarképekre is gondolok, tehát ezek az eszközök már a kezünkben vannak, és így minőségi elemzéseket tudunk elkészíteni. Ezek mindenképpen olyan naprakész információk, amiket rögtön át tudunk adni a műveleti központnak és a főképviselőnek. Ez rendkívül fontos mind a COPS, mind pedig a tanács szintjén. Ami a GMS illeti a globális környezetvédelmi és biztonsági programot, ez is rendkívül fontos program, rendkívül fontos világűr kezdeményezés, és itt is részben a Föld megfigyeléséről van szó. Ez egy olyan program, ami most nagyon fontos és kapcsolódik a biztonsághoz. Úgy vélem, hogy a két téma összekapcsolása, tehát a környezetvédelem és a biztonság összekapcsolása nagyon fontos. Itt van a klímaváltozás, itt van az energiaforrásokért folyó verseny, ami nyilván kapcsolatban áll a különböző természeti katasztrófákkal, Haitival, Madeirával, Csillével. Tehát a környezetvédelmi problémák igenis biztonsági problémák is, és sokszor katonai kapacitások bevetésére is szükség van. Számunkra a GMS kiépítése nagyon fontos kihívás, és alapvetően tagállami és közösségi infrastruktúrákra támaszkodunk, mint amilyen a műhold központ is. Úgy véljük, hogy a GMS integrált választ ad majd a felmerülő problémákra, és megfelelő szinergiákat is létrehoz. Természetesen ennek is vannak biztonsági kockázatai, amiket nem szabad elfelejtenünk. Ezen kívül szeretném még kiemelni, hogy biztonsági szakértőink felhívták a figyelmünket olyan kockázatokra, melyek értelmében a GMS esetleg bizonyos biztonsági tevékenységeket negatívan befolyásol majd. Ezeket az aggályokat is szeretnénk figyelembe venni, ugyanakkor a világűr biztonságát sem szabad elfelejtenünk. Nem szeretnék túlzottan sokáig beszélni, de hogyha az alelnök úr megengedi, akkor még három dologról beszélnék, az adatok biztonságáról, az infrastruktúrák biztonságáról a világűrben, harmadik pontban pedig az Európai Unió a világűrhöz való autonóm hozzáféréséről. Ami az adatok védelmét és az adatok biztonságát illeti, itt engedjék meg, hogy visszakanyarodjak néhány másodpercre a GMS-hez. Azt szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság a tanács támogatásával vitát indított az adatok biztonságáról, de természetesen az adatokhoz való szabad hozzáférés alapjogát is biztosítani kívánjuk. Nagy örömmel mondhatom, hogy a tanács, biztonsági tanácsa januárban egy ajánlást dolgozott ki a GMS-sel kapcsolatban, és itt nagyon sok ajánlást találhatunk a program kormányzásával, menedzsmentjével kapcsolatban. A tanács biztonsági tanácsa tehát gondolta a Galileóval és a GMS-sel kapcsolatos biztonsági kérdéseket. Akkor most nézzük az infrastruktúrák biztonságát. Ami a világűr felhasználását illeti, talán egy kicsit banalizáltuk is ezt a témát, és valójában azt kellene látnunk, hogy egyre jobban függünk a világűrben található infrastruktúrákról, de ezekről nem mindig tudunk eleget. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy valóban autonóm föld megfigyelési kapacitással rendelkezünk-e a kormányok által működtetett műholdak műholdakon keresztül, és hogy megvannak-e a megfelelő biztonsági intézkedések annak érdekében, hogy ezeknek a műholdaknak a megfelelő működését biztosítani tudjuk. És ezzel el is jutunk ahhoz az európai rendszerhez, amiről majd a következő hozzászóló fog beszélni, ez a Space Situation and Awareness program, de ez már a következő hozzászóló témaköre lesz majd. Ezen kívül talán egy kicsit provokatívabb módon is feltehetnénk maguknak a kérdést. Azt kellene mondanunk, hogy a világűr rendszereit nem kellene kritikus infrastruktúráknak tekintenünk. A világűr és a biztonság kérdése tulajdonképpen attól függ, hogy megfelelőképpen és biztonságosan fel tudjuk-e használni a világűrben lévő infrastruktúrákat, mind biztonsági, mind pedig más témakörben. A világűr biztonsága mindenképpen globális kérdés, ami úgy vélem, hogy túlmutat az ipar és az űrügynökség általános keretein. Beszélnünk kell a kritikus technológiákról, az ipar, politikákról, a frekvenciák elosztásáról. Mindezek a viták egyébként folynak is a Galileo körül. És lezárásképpen, elnök úr, szeretném elmondani, hogy megvan a kerete annak, hogy az európai űrpolitikát kidolgozzuk. De ahhoz, hogy az Európai Unió tényleg világűr nagyhatalom legyen, elfoglalja azt a szerepet, ami neki jár, ahhoz mindenképpen fejleszteni kell a világűr és biztonság témakörét. Elindítottuk a biztonság politikában azt a struktúrált párbeszédet, ami összeköti az Európai Védelmi Ügynökséget, az Európai űrügynökséget, a tanácsot és a bizottságot, tehát ez az együttműködés elindult. Úgy látom, hogy túlléptem az időt, csipog az órám. És akkor le is zárnám a hozzászólásomat. Tehát ezen a struktúrált párbeszéden túl úgy vélem, hogy az európai világűrpolitika kihívásai tulajdonképpen attól függenek, hogy a felhasználók számára mekkora kapacitást tudunk biztosítani, és hogy hogyan tudjuk ezeket a kapacitásokat felhasználni a válságkezelésben. Ezt a két témakort összekapcsolva úgy vélem, hogy az együttműködés, együttműködés és együttműködés a legfontosabb. Köszönöm szépen ezt az érdekes hozzászólást. A következő hozzászólónk Döni Triuler az Európai Védelmi Ügynökség nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra is, hogy ezekről a kérdésekről önök előtt beszélhetek a mai napon. Az Európai Védelmi Ügynökség és végrehajtó igazgatója nevében szólok. Itt nem csak az EDA-ról, az Európai Védelmi Ügynökségről van szó, hanem itt szélesebb terjedelmű a tevékenységünk, tágabb a tevékenységünk, és az űrre kapcsolatos munka igen nagy részt foglal el. A szalapszerződés megszabta az EDA tevékenységét, a különböző területeken, beleértve a fegyverkezést, és ennek közvetlen kihatása van a szűrbeli tevékenységre is. Először is szeretném elmondani, hogy az EDDA-nak melyek a perspektívái, és hogyan tud a védelem erősítéséhez hozzájárulni. Itt ez azt jelenti, hogy a rendszer egyetemességén alapszik a tevékenység. Az űrbeli rendszerek specifikus jellegéről is szólnék, ezeket elemezni kell, majd pedig arról is szólni fogok, hogy az űr terület kettős, és itt ötvözzük a civil, polgári és katonai tevékenységet. Que l'on soit un peu plus explicite sur ce qu'est une capacité. Une capacité ez a tevékenység számunkra az eszközök ket illeti a védelem területén ezt egy vagy több műveleti szintéren alkalmazzuk. A politikai hatalomnak kell azonosítania a kutatások természetét és intenzitását. A kutatás után következik a különböző képességek erősítése, kialakítása, ez nem csak a rendszerekre és a berendezésekre vonatkozik, hanem a koncepcionális elemezésre, irányításra, az információ kezelésére, képzésre, az emberi tényezésre és a támogatásra. Mint elmondtam, az űr nem képesség, hanem a különböző rendszerek és berendezések összességét tartalmazza, ennek következtében az űr hozzájárul a nagyobb léptékű képességekhez, Intelligence Surveillance and Reconnaissance, ez azt jelenti, hogy hírszerzést, felderítést végzünk, megfigyelést, mind a föld, mind pedig az űr vonatkozásában. Másrészt pedig a különböző távközlési, hírközlési hálózatok is ide tartoznak a műholdakkal együtt. És itt meteorológiai tevékenységet is végzünk. Ki kell emelni azt is, hogy ez a környezet milyen a védelem szempontjából. Ez a terület főként elmondható, hogy elsősorban üres terület, de más szempontból viszont zsúfolt, mégpedig olyan szempontból, hogy nagyon sok hulladék is található már az űrben. A másik jellemző pedig a megfigyelés, a megfigyelés lehetősége, ez történelmileg stratégiai, taktikai lehetőségeket nyújt. A harmadik, ahogy Rice asszony már mondta, itt a tömegfegyverektől mentessé kívánjuk tenni az űrt. Viszont a másik jellegzetessége az, hogy a különböző eszközök igen gyorsan tudnak terjedni az űrben, a fény is, és ez lehetővé teszi a csere, információ csere igen gyors lebonyolítását. Végül azt is el kell mondani, hogy nem barátságos ez a terület, mert igen nagy erőpróbának vannak kitéve a különböző rendszerek és eszközök az űrben. A perspektívák után szólnék a védelem és a biztonság sajátos jegyeiről. Az űr környezetnek tekinthető, különböző jellegzetességei vannak, és meg kell, hogy feleljen a különböző szükségleteknek szólni kell a rugalmasságról. Ez igen fontos előny az űrben. Nem intruzív jellegű közegről van itt szó, az információ gyors átadásáról. Reaktivitás, ezt figyelembe kell venni akkor, amikor gyorsan kell válaszolni, és éppen ezért a legreaktívabb eszközöket kell itt alkalmazni. Az űrtechnológia megbízható, ezt kézben tartjuk, a Föld és az űr között stabil a kapcsolat, bizonyos frekvenciák és meteorológiai jelenségek befolyásolhatják. Azt is tudjuk, hogy változóban van ez a térség, mivel nagyon sok leszakadt darab vagy hulladék is megtalálható ma már az űrben. Ami a költségeket illeti. Óvatosan kell eljárni, a különböző rendszereket össze kell hasonlítani, annak alapján, hogy mi a hatásuk. A rendelkezésre állás, ez hosszú távú, itt legalább évtizedekre kell tervezni, és igen, megbízható technológiát kell alkalmazni. Az űrbeli eszközök esetében itt mindenféle szempontból meg kell felelniük ezeknek az eszközöknek a figyelembe véve a kívánalmakat. Az űrrendszerek hozzájárulnak a polgári és katonai felhasználáshoz. Ahogy mondtuk, itt kettős felhasználásról van szó, éppen ezért koordinálni kell a kutatási fejlesztési befektetéseket a különböző résztvevő felek között, itt az különböző EU testületekre gondolok. Ami a kapacitásokat illeti, a legtöbb űrprogramot külön választottunk, attól függően, hogy polgári vagy katonai felhasználásról volt szó. Viszont itt változóban van a helyzet, egy, először is a pénzügyi kényszerítő körülmények miatt. Ez azt hiszem evidens mindenki számára másrészt pedig a különböző operatív szereplők, civil vagy katonai szereplők igényei figyelembe véve a képalkotás, telekommunikáció, navigáció terén sok itt az egybeesés. A kapacitásokat meg kell szervezni, és a cél az, hogy megosztott űrprogramot dolgozunk ki. Miért? azért, mert minden programnak rendelkeznie kell referenciákkal, ez az útmutató a megvalósítás során, és itt figyelembe kell venni az ügyfél igényeit, what for, ahogy ezt mondják a britek. Van egy másik követelmény, a az egyetértés és a célok osztása. Milyen megoldásokat hozhat ez a globális elemzés? Az üzemeltetők mindenütt szolgáltatásokat nyújthatnak, és éppen ezért itt megvan a lehetősége annak, hogy kielégítő megoldásokat találjunk mindkét oldal számára. Ha először katonai felhasználás alkalmaznak, utána ezt ki lehet terjeszteni a civil felhasználásra, és itt meg kell említeni um, az adatvédelem fontosságát. Ami ezt az együttműködést illeti, szeretném elmondani, a MÜZIS és a GMS rendszer, ez két földmegfigyelési uh, program, az egyik katonai, másik uh, polgári jellegű, a cél más volt, de később a szinergiát kell megkeresni. Két uh, megközelítés van, a befejezéshez már közelítünk, ami ezt a programot illeti. A civil és katonai felhasználás fontos feladat, a védelmi ügynökség is csatlakozik más EU testületekkel együtt, érintett testületekkel együtt ehhez a programhoz. Nagyon sok mindent már közösen használunk, de még nem mindent. Például, hogyha űr beli képekre van szükség, akkor a nemzetközi szerződéseket is mindenképpen figyelembe kell venni, és ez itt a kettős felhasználás keretébe tartozik. Most egy tesztprojektet valósítunk meg, a szatellit távközlés kereskedelmi felhasználásáról van szó, ez az EU-nak és a tagállamoknak lehetővé teszi, hogy a legjobb piaci áron férjenek hozzá a különböző szolgáltatásokhoz, például a távközlés terén. Befejezésként szeretném elmondani, hogy milyen perspektívái vannak a mi ügynökségünknek. Itt a lehető legjobbat akarunk, akarjuk elérni a kutatások terén, az űrkutatások terén, a biztonság és a védelem. Igen fontos, sok itt a szinergia, de sok mindent külön kell választani. Az első javaslat az, hogy integráljuk az űrt a hálózati képességekbe, és ezt integráljuk egy rendszerbe, információs rendszerbe figyelembe véve a képességeket. A másik lehetőség az, hogy az operatív mind katonai, mind civil igényeket minél hamarabb az ügynökség tudomására hozzuk. Továbbá egyrészt ki kell fejezni, ki kell fejteni a képes, az igényeket, másrészt pedig hangsúlyt kell helyezni a kutatásra és a technológiára. A katonai és a civil oldalt közelíteni kell azért, hogy a kezdeti kutatásokban mindezt figyelembe lehessen venni minél hamarabb stádiumban. Köszönöm. Köszönöm, admirális. A következő hozzászólónk pedig Kainz Huber, aki az Európai Bizottságot képviseli, az öné a szó. Először is elnézést kell kérjek, hiszen González urat váltottam fel, aki sajnos Tajani biztosra kell, hogy találkozzon az űrpolitikai koordinációs egység vezetőjeként, ezért nem tudott eljönni. Mielőtt elmondanám, hogy a bizottság mit is tesz az űrpolitikában és biztonságpolitikában, hadd vázoljam először azt a kontextust, amikor a bizottság is szerepet kap. Az európai űrpolitikát az Európai Bizottság az ETA-ban 2007-ben készítette elő, és az európai biztonsági célkitűzéseket határozta ebben meg, mindenféle fenyegetettséggel, természeti és ember okoztával egyaránt, de katonai fenyegetettségekkel szemben is. Ez az, ez az intézkedés sorozat, ez a politika, az űrpolitika és a, a biztonságpolitika közti kapcsolatot hozza létre a civil és politikai megoldások vegyületével, és jelentős mértékben hozzájárul ehhez. Elismerjük, hogy a civil és védelmi alkalmazások is felmerülnek az űrpolitikánál, és megfelelő koordinációra van szükség ezért e szakterületek programjai között, annak érdekében, hogy mindkét ágazat finanszírozása és függetlenségi megmaradhasson. 2008-ban az űrtanács határozatával az európai űrpolitika biztonság négy prioritási kérdését határozta meg a az európai űrpolitika továbbfejlesztése érdekében, valamint az Európai Parlament 2008-as parlament, állásfoglalásában is rámutat az űr és biztonságpolitika főbb elemeire. A Lisszaboni szerződéssel az űr önálló szakpolitikai területté válik. Előadásom végén szeretnék erre majd részletesen kitérni. Barózó biztos, elnézést, Barózó elnök úr, elnézést kér az előadó, Barózó elnök úr is tehát az űrpolitikát az egyik legnagyobb és legnagyobb kihívásokkal küzdködő célterületként határozta meg. A 2008-as tanácsi határozat, amelyről már beszéltem, felszólította az EU szereplőket, a bizottságot és a tanácsot arra, hogy határozzák meg az úgynevezett strukturális párbeszédet és indítsák el a biztonság és űrpolitikáról, annak érdekében, hogy az elméletben meghatározottakat megvizsgálják, mely mértékben lehet olyan gyakorlati formába ültetni, amely gyakorlati előnyöket is hoz az űrkutatás és védelem területén, hogy megvizsgálják, hogy az űrkutatás, az űrpolitika hogyan segítheti a biztonságpolitikai tevékenységeket a polgári és a védelmi szakpolitikában. Az EU tanács elfogadta a vonatkozó útmutatókat az Európai Védelmi Ügynökség, az Európai űrkutatási ügynökség pedig azt az eszközt jelentette, amelyel már a, az űr és biztonságpolitika tevékenységeit jobban lehet koordinálni. Az előzöttem szólók már említették, hogy a GMES rendszerével a biztonságpolitikában a határőrzés, tengeri, vél, tengeri védelem már a következő évek prioritásaként szerepelhet. Ennek alapvető eleme, hogy meghatározzuk, milyen felhasználói követelmények, milyen igények merülnek fel a különböző felhasználói közösségekben, amelyek ezeket a szolgáltatói alkalmazásokat a biztonságpolitika területén, illetve biztonság gyakorlati terén is alkalmazzák, mind a tengeri, mind a szárazföldi védelemben a biztonságpolitikai elem erősítése érdekében a bizottságnak ehhez meg kell határoznia, melyek azok a releváns információelemek, amelyek a GMS-ben a biztonságpolitikával kapcsolatban is felhasználhatók. Jelenleg tehát a környezeti tevékenységeket vizsgáljuk, hogyan lehet ezeket a célkitűzéseket, illetve az itt meghatározott adatokat, információt biztonságpolitikai relevancia, illetve biztonságpolitikai tevékenységek szempontjából értékelni. Meg kell aztán nézni, hogy ennél többre van-e szükség, van-e további biztonsági képességre, szolgáltatásokra szükség a GMES biztonság politikai felhasználói igények meghatározásának keretében meg kell ezen kívül nézni, hogy a megfigyelői kapacitások felhasználása a tagállamokban és a katonai ellenőrzési rendszerekben hogyan tudják kiegészíteni a GMES katonai szolgálatait. Az Európai, Honvédelmi Ügy, az Európai Védelmi Ügynökség egy munkacsoportot hozott létre, hogy megvizsgálják a GMES és a felhasználók közti kapcsolatot. Ez mellesleg egy korábbi parlament által meghatározott állásfoglalásban szereplő kérelem is volt a GMES felhasználói szolgálatok és az IDA szempontjából egyaránt fontos volt, hogy elindították az összefüggést feltáró tárgyalásokat. Az érdekelt felekkel való szoros együttműködés mind a polgári, mind pedig a védelmi területen alapvetően fontos. Ezt a folyamatot azért indítottuk el, hogy a szolgáltatások párhuzamosságát és átfedéseit kerüljük el. A másik elem a Galileo az, és a GMES közti kapcsolat. A Galileónál már felmerült, hogy a polgári jellegek tiszteletben tartása mellett, a polgári ellenőrzés mellett katonai felhasználásra is lehetőség van. A katonai felhasználással kapcsolatban még reflektálni kell arra, hogy hogyan, milyen formában lehet a Galileót arra használni, hogy biztonságpolitikával kapcsolatos szolgáltatásokat is biztosítson. Van a teremben két kollega, aki a Galileo szolgálatban dolgoznak, és szoros kapcsolatban együttműködnek a főigazgatósággal is. Azt javaslom, ha ezzel kapcsolatban vannak kérdéseik, akik ne, akkor nekik tegyék azokat fel, hiszen részleteket ők tudnak adni. A harmadik dolog pedig, amely a az űr, mint biztonságpolitikai felhasználás lehetősége mellett a biztonságpolitika és űr kapcsolatában megjelenő elem az az, hogy hogyan lehet az űr biztonságát is szolgálni. A bizottság az ESZÁ-val együtt ezért a, az űr helyzetével kapcsolatos tudatosítási akciókat indított el a, az űrhelyzeti tudatosításra vonatkozóan tavaly indította el az ESA az előkészítő munkálatait. A tanács európai űrpolitikával kapcsolatos állásfoglalásában kijelentette, hogy az izának aktív szerepet kell kapnia az irányításban, a jövőbeni SSA rendszer irányításában, valamint az adatpolitika kérdését is megvizsgálták. Egy olyan folyamatot indítottunk el, egy párbeszédet, amelyben az ISA, a bizottsági szolgálatok, a tanács titkársága, az IDA egyaránt részt vesz a tagállamok mellett, amelyek jelentős nemzeti forrásokat biztosítanak annak érdekében, hogy megtárgyaljuk a jövőbeni európai SSA kapacitások irányítási rendszerét és adatpolitikáját. A jövőbeni SSA rendszer kidolgozása természetesen az európai űrarchitektúra rendszer nagy kihívása lesz, kezdettől fogva ez egy duális rendszer. Tudatában vagyunk annak, hogy ehhez új mechanizmusokra lesz szükség, intézményközi együttműködésre. Volt egy workshop már a spanyol elnökség keretében, múlt héten Madridban került erre sor. Ennek keretében a GMES biztonsági aspektusaira és az SSA-ra egyaránt kiterjedtek a tárgyalások, és reflektáltak az irányítás, adatbiztonság, védelmi keretekre, a workshopot pedig további tevékenységekkel kívánják folytatni a belga elnökség idején is. Végül pedig néhány szóval kitérnék Lisszabonra, a Lisszaboni szerződésre, az 189-es cikkre. Ez határozza meg az űr, az űrpolitika kérdését, amely közös politikai felelősség felelősségű kérdés. Az Európai Unió ennek értelmében meghatározza az európai űrpolitikáját, és létrehozza azokat a szükséges intézkedések, eszközöket, amelyekkel az európai űrprogramot is e politika végrehajtása érdekében el lehet indítani. A tervek szerint a 189-es cikket végre fogjuk hajtani. Ennek érdekében a bizottság a, az űr és űrpolitika jövőjére vonatkozóan elindította a munkát, egy akcióterv kidolgozását, amelyben részt kívánnak venni az érdekelt felek. 2010. szeptemberéig fog a kommunikáció végleges formát ölteni és nyilvánosságra kerülni. Ebben határozzuk meg, hogy a bizottság milyen irányba kíván haladni, és a közlemény döntő részben azt fogja tartalmazni, hogy milyen lépésekkel kíván a bizottság az űrpolitika és biztonság terén a jövőben is jelen lenni. Ez természetesen jogalkotói javaslat fogja követni egy jövőbeni űrprogramra vonatkozóan a következő 2014-2020-as pénzügyi terv keretében. Az erre vonatkozó dokumentumokat 2011. április-májusa környékén fogják beterjeszteni. Ezzel be is fejezem áttekintésemet, és köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, és akkor most már is kirepülhetünk a világ űrbe, és meghallgatjuk Ervin Duhamelt, az Európai űrügynökség részéről. Köszönöm szépen. Mint ahogy az imént elmondta, az Európai űrügynökségnél dolgozom. Ez nem az Európai Unió ügynöksége, hanem ez egy európai ügynökség, és két olyan tagunk is van, Norvégia és Svájc, amely az EU-nak nem tagja. Ami a munkásságunkat illeti, már 30 éve dolgozunk, ez egy kutatási és fejlesztési szervezet, és 18 tagállamunk van, nincsenek egyébként kereskedelmi jellegű célkitűzéseink. Mint ahogy már a bizottság is elmondta, van azért az Európai Unióval megegyezésünk, ez konkrétan egy 2004-es keretegyezmény, együtt működünk tehát az Európai Unióval. Így létrehoztuk az űrtanácsot, a Space Council-t, ahol európai miniszterek, illetve az űrügynökség tagjai tárgyalhatnak. Már hat ilyen űrtanács ülésünk volt, ahol a közös űrpolitikát próbáltuk kialakítani. A szlájdomon a második pontnál látható az, hogy a miniszterekkel szeretnénk biztonsági és védelmi kérdésekben tárgyalni, olyan kérdésekben, amik természetesen kapcsolatban állnak a világűrrel. Nem csak biztonsági és védelmi kérdésekről esik szó természetesen, de főképp ezekről. Két fontos programról szeretnék beszélni, ami már komoly biztonsági aspektusokkal rendelkezik, és amit már elindítottunk a bizottsággal együtt. Az egyik a GMS, a Környezetvédelmi és Biztonsági Monitoring Program, a másik pedig a Galileo, önök talán jobban is tudják, mint én, hogy mi történik a Galileóval kapcsolatban, és hogy ezen navigációs programban milyen szerepet játszik az Európai Unió. De ezen kívül vannak más polgári jellegű felhasználásaink is, amik egyébként katonai célokra is felhasználhatók. Az első a Data Relay System, telekommunikációs rendszer, az EDRS, ami egy alapvető fontosságú rendszer, hiszen a biztonsági és védelmi szakértőknek elsősorban kell. Itt arról van szó, hogy egymással összekötött műhold rendszereket, konstellációkat hozunk létre, ennek segítségével bárki bárkivel kommunikálhat a világon. Itt felhasználunk már létező megfigyelő rendszereket, amelyek automatikusan adatot gyűjtenek és küldenek egy központnak, így valós időben láthatjuk, hogy mi is történik a Föld felszínén. Hogy körülbelül elmondjam, hogy miről szól egy ilyen Föld megfigyelő műhold, Hát a műholdakat ugye a Földről irányítják, a földi központ valamilyen parancsot kiad ennek a műholdnak. A műhold elmegy arra a területre, ahol képet kell elkészítenie, elkészíti ezt a képet, és utána átküldi ezt a képet a földi rendszernek. Ez nyilván időbe telik, míg a földi központ letölti ezeket a műholdakat. A mostani rendszer viszont azonnal valós időben teszi lehetővé ezeknek a képeknek az elemzését a földi központban. Itt részben műholdas rendszerről van szó, de legénységgel nem ellátott űrhajók is tudják ezeket használni a világűr bármelyik területén. Már beszéltünk arról, hogy elindult két éve egy program, az SSA, az űrbeli helyzet ismerete program, az ESA-n belül itt tulajdonképpen a saját igényeinket indítottuk el, ugyanis nagyon sok tudományos jellegű műholdunk van, és ezek felhasználásával indítottuk el az SSA, az űrbeli helyzet ismerete rendszert. Itt tulajdonképpen azokról a nem hasznos objektumokról van szó, leginkább szemétről, ami a Föld körül lebeg. Tehát ezeket a földközi objektumokat próbáljuk beazonosítani. Egyelőre 15 millió eurós költségvetésünk van, és négy alapterületünk. Először is egy úgynevezett űrkatalógust szeretnénk kidolgozni, hogy lássuk, hogy milyen objektumok keringenek a Föld körül. Természetesen nem a műholdakra gondolunk, hanem a különböző űrszemetekre. A második program a az űr időjárás megfigyelő program, hát tudjuk, hogy több milliárd tonna anyagot bocsát ki a nap a Föld irányába, és azt is tudjuk, hogy ez a Föld elektronikáját hogyan befolyásolja. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket az óriási erőket és anyagokat, amelyek például a napból érkeznek, operatív módon meg tudjuk figyelni, és tudjuk azokat a rendszereket értesíteni, akiknek esetleg problémájuk lehet ezekkel a napból kibocsátott anyagokkal. Megpróbálunk tehát felkészülni erre a jelenségre. A harmadik rész a NEO, Near Earth Object, föl, földközeli objektumok megfigyelő programa. Ez tulajdonképpen olyan aszteroidákról próbál adatot gyűjteni, amelyek uh, a Földhöz közelítenek, valószínűleg egy ilyen becsapódása okozta a dinoszauruszok kihalását is. Egyelőre megvannak azok a tudósaink, akik ezzel foglalkoznak, tehát ez nem egy operatív műveleti jellegű tevékenység, hanem tudományos tevékenység. 90, az 1980-as évek óta látható itt a földközi objektumok száma. Látszik, hogy exponenciálisan növekedett 98-tól ezeknek az objektumoknak, legalábbis a megfigyelt objektumoknak a száma. A negyedik kérdéskör pedig a networking és adatközpont. Itt tulajdonképpen az adatpolitika és az adatkezelési politika kerül terítékre. Itt is szorosan együttműködünk az EU-val. Arról van szó, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat az adatokat, amik beérkeznek hozzánk. Képzeljük csak el, bekapcsoljuk a teleszkópokat, és látunk mindenféle űrben lebegő tárgyakat, de esetleg láthatunk titkos katonai adatokat és objektumokat is, nyilván ezeket az adatokat védeni kell. És most engedjék meg, hogy rátérjek a következő témára. A jelentős és űrkatasztrófák kartájára ezt tíz évvel ezelőtt indítottuk el francia kezdeményezésre. Itt arról van szó, hogy jelentős és űrkatasztrófákkal kapcsolatos kérdéseket közösen oldjunk meg, és az ehhez megfelelő eszközöket is közösen tudjuk használni. Azok a tagok, akik beléptek ebbe a kartába, megkaphatják méghozzá ingyen azokat az adatokat, amik az adott katasztrófákkal kapcsolatos. A kartát szinte minden héten aktiválja, használja valaki, és az aktiválások száma folyamatosan növekszik. Most pedig mondanék néhány példát, például a februári csendes-óceáni René ciklon, gondolom, hogy mindenki hallott erről a híradóban. Nagyon sok európai turista volt például ezen a területen, és itt is a mi adatkezelésünknek megfelelően lehetett megszervezni a fellépést. Most pedig nézzük a legutóbbi konferenciánkat a felhasználókkal. Itt leginkább polgári felhasználókról volt szó. Egy workshopot készítettünk az ECI, az EDA és az ESA részvételével. Ezen kívül az ESRIF, az Európai Biztonsági Kutatás és Innovációs Fórum egy ülésére is sor került, és más tagokat is bevontunk, más érintett feleket is bevontunk európai szinten. Megpróbáltuk felmérni, hogy milyen igények vannak itt a biztonsági témakörben, és négy olyan témát tudtunk megállapítani, amiről az érdekelt felek szeretnének beszélni. Ezeket részben a tanács képviselője már elmondta. Először is úgy tűnt, hogy az európai adat hozzáféréshez való garanciákról mindenképpen beszélnünk kell, hiszen nagyon sok adat, információ lehetőséget nyújtana a jó megoldásokra. Ezek sokszor kereskedelmi és nem európai forrásokból, műholdakról származnak, és sokszor nincs meg a lehetőség arra, hogy hozzáférjünk ezekhez az adatokhoz. Tehát itt megint a kereskedelmi oldalra szeretnék kitérni. Tulajdonképpen rengeteg pénzt fizetünk ezeknek az embereknek, akkor miért nem visszük be inkább ezt a pénzt valamilyen olyan európai rendszerbe, ami lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk az adatokhoz. A GME, GMES megfigyelő programja lenne a második. A programokat tulajdonképpen nem egymástól elkülönítve kell kezelni, hanem ezeket össze kell kapcsolni. Tehát ezt a különválasztó megközelítést el kell felejtenünk, és holisztikus megközelítést kell alak, kialakítanunk. Tulajdonképpen egy világűrről van szó, úgyhogy a telekommunikáció, a navigáció és a föld megfigyelés egyetlen holisztikus képbe kell, hogy beilleszkedjék, csak így tudjuk megtalálni az, optimu, az optimális megoldásokat. Nyilván, hát ugye itt is megvannak a költségvetési kereteink. A második fontos pont az, hogy a telekommunikációt is valamilyen módon be kell vonnunk az űrkutatásba, ezt sem választhatjuk le, mint témakör. Nagyon sokszor hallottuk katonai felhasználóktól, hogy a kapacitás építés itt is rendkívül fontos. Megpróbáljuk ezeket a programokat is bevonni majd a jövőben. A következő fontos téma a gyors fellépés. Ehhez viszont azt kell, hogy hamarabb megkapjuk a megfelelő adatokat és információkat. Több példát is mondhatnék az elmúlt időszakból, amiből az derül ki, hogy az Európai Uniónak globális szereplőnek kell lennie, és nem szabad függenie más felhasználóktól, pedig sajnos most várnunk kell más felhasználókra, és így nem tudunk vezető szerepet betölteni, és nem tudjuk időben megszerezni a megfelelő információt. Ezen kívül a földi személyzetet is megpróbáljuk megfelelő eszközökkel ellátni. Ezeket az eszközöket olyan személyeknek fejlesztették ki, akik stratégiai döntéshozatallal foglalkoznak. A jövőben meg kell néznünk azt, hogy a földi személyzet mit igényel, hogy valóban mire van szükségük, és ennek megfelelően kell eszközökkel ellátnunk őket. A negyedik fontos téma, nagyon sokan elmondták már, hogy az űr tulajdonképpen lehetőség, amit ki kell használni, méghozzá a lehető leggyorsabban. Ez egy olyan lehetőség, egy olyan alkalom, amit mindenképp meg kell ragadnunk. Éppen ezért az ESA elindított egy gondolkodási folyamatot azzal kapcsolatban, hogy milyen globális megközelítést tudunk alkalmazni a biztonság és a védelem tekintetében. Tehát összefogjuk a földmegfigyelést, a telekommunikációt, a navigációt, ezen kívül nyilván a szubszidaritás vételével meg kell oldanunk azt, hogy amennyiben léteznek nemzeti kapacitások, akkor ezeket össze tudjuk fogni, és ezeket a lehető legjobban ki tudjuk használni annak érdekében, hogy a felhasználók igényeit kielégítsük. Ez a rendszer, a System of Systems, SOS, ez a válságkezelésben általában polgári felhasználásokat alkalmaz, de vannak más felhasználók is, többek között katonai felhasználók, és nyilván katonai felhasználásnál is van váspektus. Tehát amikor a felhasználókról beszélek, akkor a katonai felhasználókról is beszélek, de azért erősebb a civil, a polgári felhasználók köre. Az ESZA-nak erre mindenképpen oda kell figyelnie, tehát az ESZA vezetőinek biztosítani kell azt, hogy tartsák a kapcsolatot az európai gazdasági miniszterekkel, illetve tudományos és kutatási miniszterekkel. Még egyszer hangsúlyozom, az elsődleges megközelítés a polgári felhasználás, de vannak katonai felhasználási lehetőségek is, ezt sem szabad elfelejtenünk. Elnök úr, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy meghallgatták a prezentációmat. Köszönöm szépen, Duhamel úr, köszönöm az összes hozzászólónak az érdekes előadásokat. Nem vagyok benne biztos, hogy mindent megértettem, de talán ez jó ok arra, hogy érdekes kérdéseket tegyünk fel önöknek, aztán majd érdekes válaszokat kapjunk. Hogyha Elkezdhetem a kérdésfeltevést. Emlékszem a szatellit központbeli látogatásunkra az elmúlt évben, azt mondta, hogy igen erős az együttműködés az USA-val, és az adatok nagy része az USA-ból érkezik, az önök által felhasznált adatokról van szó. Szeretném megkérdezni mindkét központtól hogy az önök intézményei, ügynökségei hogyan működnek együtt, például az USA-val, vagy más harmadik országokkal, Oroszország, Kína, olyan országokkal, amelyek aktívak etéren. Hogyan is alakul ez, és a jövőben milyennek kellene lennie ennek az együttműködésnek legyen akkor öt kérdés, majd meghallgatjuk a válaszokat. Kérem a kedves parlamenti képviselőket, hogy jelezzék, hogy kinek eh, teszik fel a kérdést, vagy esetleg mindegyik szakértőnek. Michael Gall, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésem lenne és nagyon érdekes volt az elmúlt választási időszakban, és nem csak itt az albizottságban, hanem a Költségvetési Bizottságban is, amit előadtak a magángazdálkodásbeli próbálkozásokat követően a Galileo fiaskó lett, aztán az, az EU költségvetés vette át. És a 2013-ig terjedő pénzügyi időszakban is felső határt szabtak most viszont azt halljuk, hogy ez talán nem lesz elegendő. Heinz Huber asszony jelezte, hogy el tudná nekünk esetleg mondani, hogy hol tartunk a Galileo, mikor lesz valóban bevethető. Ez az egyik kérdésem. A világűr politikában egyebek mellett a, az Európán kívüli technológiától egyfajta függetlenséget is kívántunk. Hogyan tervezik az együttműködést? Hogyan tervezik tehát azt, hogy az európai térből tudjunk műholdakat fellőni? és milyen mértékű az orosz hordozó rakétáktól a, a függőségünk. A következő kérdésem a műhold központtal kapcsolatos az EUSC-vel. Láttuk, hogy az igények és a követelmények egyre magasabb szinten vannak. 2008-ban szinte ö, megduplázódtak, és újra meg újra új feladatköröket is kap a szervezet. Elhangzott, hogy központi szerepet, most is elhangzott, hogy az űrhelyzet biz, ö, tudatosítási programban is központi szerepet kell, hogy kapjon. Vajon a források elegendőek-e feladatok kielégítő elvégzéséhez, vagy pedig bizonyos területeket a munka terhelése miatt el kell, hogy hanyagoljanak? Ezek a kérdéseim. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Galler úr. Gomez asszony a szocialisták nevében. Um, Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el, miért nem tudtam itt lenni kezdettől fogva, nagyon sajnálom, de hát Papandreou miniszterelnök úr is éppen itt van, és úgy gondoltam, hogy jó lenne, hogyha mégis átjövök, és valaki tőlünk is meghallgatja. Nagyon örülök annak, hogy a parlament a Galileo költségvetésében szerepet kapott két évvel ezelőtt akkor feltételeztük, hogy katonai felhasználása is lesz, hiszen ez nyilvánvaló, ahogy az előadók is megjegyezték, de senki nem beszélt most erről, és valószínűleg azért, mert nem sikerült a különböző érzékenységeket, a érzékeny pontokat tisztázni, nem csak az EU-n belül, hanem azon kívül is. Nem lenne egyszerűbb most, hogy megváltoztak az idők, nem lehetne pénzügyi szempontból is egyszerűbb, hogyha végre ezt a katonai felhasználást is biztosítanánk. A másik kérdésem a következő. Az Egyesült Államok a Bush közigazgatás idején rendkívül offenzív világűr politikát folytatott. Dominancia volt a technológiai téren is a cél. És aztán ott volt a, a nukleáris írtás programja és a Nuclear Busters program. Van-e valami, ami most az Egyesült Államok beli adminisztráció változásával etéren is változásnak tekinthető, ha bárki az előadók közül tudna erre válaszolni. A másik pedig véleményük szerint Kína mi felé tart. Az, el, az elnök úr is utalt már kérdésében erre. Szeretném ezen kívül megkérdezni a következőt. Legutóbb a 2008-as jelentésünkkel kapcsolatban is elhangzott, hogy a világűr szerződés tulajdonképpen lejárt, vagy elavult, hiszen a problémák sok területen erősödnek. Van-e az Európai Uniónak eh, olyan politikája, amely eh, a amely a külső világ biztonságával kapcsolatos, és a szerződés megújításával. Ezen kívül eh, említették, hogy van egy új egység, amely a világűr biztonsággal kapcsolatos kérdéseket koordinálja és jelezték, hogy a, a polgári és a katonai képességek összekapcsolásáról is szó van. De azt is halljuk, hogy az ez a, a gazdasági minisztériumok tanácsához tartozik, a másik ügynökség pedig máshová. Kérdésem tehát az, hogy a Lisszaboni szerződéssel sok minden megváltozott, és most már ugye létrejön ez az integrált egység, melynek a feladata a koordináció. Véleményük szerint a külügyi kapcsolatok főképviselője hogyan tudja külügyi, szolgálat, a külügyi szolgálatokkal együtt ezt a munkát valamilyen mértékben szolgálni, hiszen a globális lépések, a globális szintű munka is külkapcsolat. A legutóbbi cunami esetében például az európai műholdak segítségével sikerült az ázsiaiakat segíteni abban, hogy a fényképeket, az, a világűrből küldött meteorológiai fényképeket azonosítsák, összehasonlítsák és mentést indítsanak. Köszönöm szépen, Lüzing asszony a GUE-tól. Äh, Gala Igen, köszönöm szépen Gála asszonyhoz és Gomez asszonyhoz csatlakozom. Valóban kiválóan bemutatták nekünk, hogy a jövő technológia, a jövő lehetősége, mindez óriási területek kapcsolódnak össze. Úgy gondolom az is egyértelművé vált, hogy nagyon erős a kereskedelmi jellege is e területnek, és természetesen költségaspektusai is vannak. Az EU műhold központja Torechben, legalábbis ahogy én tudom, a tagállamok finanszírozásából működik, a GMES és a Galileo pedig európai szintű. Gála úrtól kérdezem, hogy konkrétan mondja el, legyen szíves, pontosan milyen milyen összköltsége van a Galileónak és a GMES-nek, vagy legalábbis a becsült értékek szerint. Szeretném továbbá azt is tudni, hogy ebből az EU költségvetés mennyit finanszíroz, mennyit kell ebből finanszírozni, és milyen forrásokból. Gomez asszony említette ezen kívül, és én úgy értettem, hogy azt szeretné, hogyha a katonai szempont, a Galileo katonai szempontjait határozottabban megjelentetnénk. Ez ugye nem titok, hogy me, milyen jelentős katonai haszna lehet a Galileónak, illetve van is. Nagyon gyakran jelzik, hogy a Galileo katonai területi tevékenységét terjesszék ki. A kérdésem tehát, hogy mely mértékben megengedhető az, hogy a Galileo GMS költségeit polgári költségvetési sorokból fedezzék. Köszönöm szépen, Rizing asszony. Van-e más, aki kérdezni kíván? Äh, Három kérdésem van az EU műhold központ igazgatójának ügynökségként elégedettek-e ezzel a státusszal? A második kérdésem, a jövőben a Galileo hogyan befolyásolja a munkájukat? A harmadik pedig a termékeket illeti 2005-ben, amiket felírtak, a békebiztonság 35% 2008-ban, ez már ki is marad ez a katória. Válság megfigyelés 2005-ben 15%, 32% 2008-ban, fegyverkezés ellenőrzés 33% 2008-ban a 12-vel, és a humanitárius 17% 2005-ben, és csak 2%, 2% 2008-ban a munkájukban. Ezek tendenciák-e megerősíthetően, vagy, és ha igen, akkor hogyan alakul a jövőben? Köszönöm, Enhauser úr. Öt szakértőnk van a válaszokhoz, úgyhogy azt kérem önöket, hogy öt maximum hat percet használjanak fel fejenként. Kezdjük önnel. Thank you, Mr. Chairman. Uh, concerning the question related to... Köszönöm. Ami a kereskedelmi célú képalkotást illeti, nem európai forrásokból, az USA-val együttműködve, már elmondtuk, hogy ezt már egy ideje az USA-ból vásárjuk, vásároljuk kereskedelmi forrásokból, és eddig jó volt az együttműködés. De meg kell jegyezni, hogy ezek nem európai szolgáltatók, és éppen ezért intenzíven keressük a közép- és hosszú távú megoldásokat azért, hogy EU szolgáltatóktól vásároljuk ezt. Itt a finanszírozási elem sem elhanyagolható, hiszen az Európai Műhold Központ költségvetésen meglehetősen alacsony, 12,3 millió, ebből 9 milliót költünk a képalkotásra, 1,9 milliót, és ez a 27 tagállam költségvetéséből érkezik. Szeretnénk felhasználni azt is, hogy változás történt az elmúlt időszakban a központ munka környezetében történt ez a változás. Megnéztük, hogy melyek azok a harmadik országok, amelyiktől vásárolhatunk, az EU, NATO tagok, nem európai NATO tagok, USA, Kanada. Az USA-val és Kanadával kapcsolatokat hoztunk létre, és kísérleti projektünk folyik most az USA geospaciális ügynökségével, és megvizsgáljuk azt is, hogy a jövőben hogyan alakulhat ez az együttműködés olyan projektek esetében, amelyek relevánsak a közös kül- és biztonságpolitika szempontjából. Ami pedig a másik kérdést illeti, mégpedig az, hogy az EU műhold központjának a státusza mint független ügynökség. El kell mondjam, hogy a központ struktúráját 2001-ben határozták meg, amikor úgy döntöttünk, hogy az űr az lehetőség érték az EU számára, majd egy megfigyelő elmondta, hogy tulajdonképpen a műhold központ saját sikerének áldozata. Szerintem nincs itt áldozat, csak az a lényeg, hogy most elhalmoznak minket munkával, mivel nagyon sok misszió és művelet van folyamatban vagy tervezve. Éppen ezért arra számítunk, hogy majd a struktúránk ehhez a jelentős növekedéshez fog alakulni. A feladatok is megváltoztak. Egy évvel ezelőtt a feladat kiírása tagállamoktól érkezett, és kevésbé a missziók és műveletek jelentették a feladatokat. Most viszont a missziók és feladatok nagyobb számúak, mint a tagállamoktól érkezett feladatok. Operatív kontrollt, ellenőrzést folytatnak a központunk felett, és bizonyos prioritást élvező feladatokat kapunk, egyes számú prioritás élvező feladatokat, viszont ehhez nem alkalmazkodott a költségvetésünk. Nem csak a hatékonyságunkat kívánjuk növelni, hanem egyéb területen is. Ami pedig a központunkat és a Galileo kapcsolatát illeti. Mi még nem veszünk részt a Galileóban, de készen állunk arra, hogy részt vegyünk ebben, azért, hogy a határozathozatal nagyobb, szélesebb körű tájékozódás és információk alapján történjen meg. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, igazgató úr, nem tudom, hogy Rice asszony is szeretne válaszolni néhány kérdésre. Köszönöm, Iszakjász úr. Röviden szólnék arról, hogy ami a műhold központot illeti, a kereteket a közös fellépés határozza meg az együttműködésünket, és a nem EU NATO szövetségesekkel és más jelölt országokkal is együttműködhetünk. Specifikus feltételei vannak ennek az együttműködésnek, arra vonatkozóan, hogy hogyan és mikor kaphatjuk meg a termékeket. De ezek az országok feladatokat kérhetnek a központtól, feladat elvégzést. Másik, hogyha hasznosnak tekintjük a párbeszéd szempontjából közös kül- és biztonságpolitika, európai biztonság és védelmi politika szempontjából, akkor olyan döntés is született, hogy ezeket a termékeket harmadik országoknak is közvetíthessük tagállamok és a bizottság irányítja a munkát, és el kell dönteni, hogy milyen feladatokat végezhetünk el, milyen szakértőket vehetünk igénybe. A nem EU országokról van itt szó, és a jelölt országokról. Ami az erőforrásokat illeti, hogy az igazatunk elmondta, megduplázódtak az igények, és arra is rájöttünk, hogy és most a struktúráról beszélek, hogyha valaki a, vagyis el kell mondjam, hogy egyre inkább a központunkhoz fordulnak, és ez mutatja, hogy mennyire fontos ennek a központnak a tevékenysége. A különböző missziók esetében, Grúzia, Koszovó, sok munkát adnak nekünk, és a jövőben lesz egy másik misszió is, Uganda, egy kiképzési misszió, így szoros az együttműködés. Gomez asszony föltett még egy kérdést az USA űrpolitikájáról. Nincsen erre pontos válaszom, vagyis nem tudjuk, hogy az Obama felülvizsgálat mit hoz majd. Várjuk mi is ezt a felülvizsgálatot, a következő két hétben várható ennek megjelenése. Az USA-val való párbeszéd szempontjából ez fontos, a bizottság is és mások is részt vesznek majd az űrdialógus ülésen, ami Washingtonban lesz a közeljövőben. Másik kérdés, hogyan kapcsolódik, ha jól értettem a kérdést, hogyan kapcsolódunk a főképviselőhöz és az űr párbeszédben résztvevő többi érdekelt félhez. Most dolgozunk a strukturális párbeszéden, az űrrel kapcsolatos strukturális párbeszéden. A főképviselő határozza meg a szelőjogainkat, a másik pedig a globális akcióba való bekapcsolódás. Különböző igazgatóságaink vannak a központon belül, és a központ felügyeletét a PSC végzi, a politikai felügyeletet, ez természetesen a tanácsnak egy ügynöksége. Figyelembe kell venni mindezt amikor a külső fellépést tervezzük. A másik központ a határozathozatalt támogatja a közös biztonság és védelmi politika keretén belül. Ahogy Gomez asszony mondta, a külső fellépés, globális fellépés kérdésében másoknak is másokat is meg kell kérdezni. Köszönöm, nem tudom, hogy az ellentengernagy nagy kíván-e válaszolni. Igen, köszönöm. Az összes kérdésre nem válaszolok, hiszen nem mindegyik tartozik az ügynökségünk illetékességébe. Együttműködés az USA-val és Oroszországgal és más felekkel. Emlékezni kell arra, hogy a központi tevékenységi területe a mi ügynökségünknek az európai védelmi és technológiai területre összpontosít, és ezt az ipari bázist kívánjuk megerősíteni. Bizonyos kapcsolatokat erősíteni kívánunk. Ez most indul az USA-val, de még nem érkeztünk el az űrrel kapcsolatos kérdésekhez még csak információ cseréről van szó. Ezzel kapcsolatosan a megbeszéléseket elkezdtük, de egyéb kapacitásokról, képességekről van szó az USA-val kapcsolatosan, például a helikopterekről. A másik a megfigyelés, ellenőrzés, felderítés. ezt a képességet is tovább akarjuk fejleszteni az USA-val való kapcsolatok során. Azután a Galileo katonai felhasználása egy másik kérdés. Olyan rendszerről van szó, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy polgári felhasználása legyen, de a Galileo a PRS szolgáltatást is felajánlja, és ez a védelmet igencsak érdekli. Ez új dolog, elindítottuk ezt a munkát, és a Galileo irányítási struktúrájával felvettük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük bizonyos Galileo szolgáltatások katonai felhasználását. Volt egy másik kérdés, az űr és a biztonság terén a tevékenységek összehangolása. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy erre a választ megadjam, mert ez politikai szintű választ igényel. De adnék egy példát, ami azt mutatja, hogy amikor megvan a politikai akarat egy-egy adott projekt esetében, akkor igen, nagy léptékű együttműködés alakulhat ki. Itt például a föld megfigyelésre, az űr megfigyelésre gondolok. Eredetileg a polgári és a katonai felhasználók igényeit együtt dolgozták ki állandó koordináció keretében, állandó információcsere alapján, majd természetesen egy ponton túl az igények eltérnek egymástól, de sok itt a közös vonás. Ami a struktúrát illeti, Elképzelhető, hogy lenne egy olyan szervezet, amelyeket a projektek alapján irányítanának, figyelembe véve a civil és a katonai összetevőket. Köszönöm, ellentenger nagy úr, most pedig átadom a szót a bizottság képviselőinek. Volt néhány kérdés, amelyet az Európai Bizottsághoz intéztek. Néhány szót szólnék a nemzetközi kapcsolatokról, űr szempontjából nem lehet ezeket a tevékenységeket elszigetelten nézni, mindig meg kell találni az egyensúlyt, meg kell nézni, hogy az európaiak milyen téren akarnak autonómiát biztosítani, a biztonság vagy egyéb területeken, és gondoskodni kell arról, hogy meglegyenek a képességeink, ahhoz, hogy független információkat tudjunk adni, és másrészt pedig azt is értékelni kell, hogy hol van szükség arra, hogy a legfontosabb partnerekkel nemzetközi szinten együttműködjünk. Az USA-ról van szó sok területen, de Oroszországról is. Vannak eszközeink, a politikai szint irányítására struktúrált párbeszédeket indított a bizottság az űrpolitikával kapcsolatos kérdések területén az USA-val, Oroszországgal, Dél-Afrikával és más eh, érdekelt nemzetekkel. Specifikusabb kapcsolatok születtek, és párbeszédek alakultak ki, és csatornák léteznek arra vonatkozóan, hogy megnézzük az együttműködés területeit a különböző űrbeli alkalmazások terén, melyeket az EU fejleszt ki. A Galileo képviselő kollégáim többet tudnának erről mondani, de szükség van arra, hogy együttműködjünk az USA-val, főként jelen pillanatban az EU különböző statisztikák vannak erről, de kb. 80%-ban az adatok, információk tekintetében az űr helyzetre vonatkozóan az USA beli forrásoktól. Éppen ezért igen, és csak szükség van arra, hogy a nemzetközi együttműködés továbbfejlődjön. Volt egy mm, másik kérdés a külső világűre kapcsolatos szerződésről. Én nem vagyok ennek szakértője, de annyit elmondhatok, hogy az EU tanács magatartási kódex kidolgozását sürgeti a külső világőrbeli tevékenységekre vonatkozóan. Ez arra összpontosít, hogy azonosítsuk, milyen intézkedéseket kell hozni az átláthatóság jegyében, az űrszeméttel kapcsolatosan, és az űrbeli forgalom irányítására vonatkozóan. ami a külső űr a külső világűr szerződést illeti, ez az ENSZ jogkörébe tartozik, és volt egy másik kérdés is. A finanszírozásról. Hogyan lehet a különböző EU által vezetett alkalmazásokat tovább fejleszteni, például Galileo. Lőzing asszony tett fel egy kérdést, jogilag megfelelő-e ezeket a rendszereket finanszírozni a polgári célú költségvetési sorokból el kell mondani, hogy itt polgári rendszerekről van szó, polgári ellenőrzés alatt vannak ezek, és polgári célokat szolgálnak, úgyhogy nincs kétségem afelől, hogy a finanszírozás, a rendszer fejlesztése érdekében polgári forrásokból ered. A GMES elsősorban olyan rendszer, amelyet tovább kívánunk fejleszteni, a cél az, hogy jobb információkat, jobb adatokat kapjunk, és, a, és képalkotást azért, hogy végrehajthassuk a környezetvédelemmel kapcsolatos szakpolitikáinkat EU szinten, és a nemzeti felhasználókat is szolgáljuk etéren. Ugyanakkor a rendszer, vagy az általa létrehozott képek egy időben biztonság célokat, biztonságpolitikai célokat is szolgálhatnak, és ez az európai űrpolitikában benne foglalhatatik. Tehát ez polgári rendszer, polgári ellenőrzés alatt működik, de a fő katonai felhasználók is hozzáférhetnek, és jelen pillanatban biztonsági szempontból a GMES rendszert dolgozzuk ki ennek kapcsán. Ami pedig a Galileo költségvetést illeti, és az általános költségeit a GMS-nek, e ami a becsléseket illeti, azt javaslom, hogy a GMES és a Galileo szakértőjét kérdezzük meg, ha megengedik, akkor a kérdés igazi szakértőjének adnám majd meg a szót a válaszra. Köszönöm. Nem tudom, hogy szeretne ön valamit hozzátenni a Galileóval kapcsolatosan, hiszen kérdések hangzottak el erről. Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes délelőttöt kívánok. Ami a GMS programot illeti, a 2008-as évre megvan a közösségi költségvetés, itt az európai részre nézve. Az Európai Bizottság először is a közlekedési és az energia belül, utána pedig az ipari főigazgatóságon belül úgy döntött, hogy meg kell ötszörözni a kapacitásokat. Az EGNOS program az egyik fontos program ebben is, ez már operatív műveleti stádiumba lépett. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak operatív navigációs rendszere van, ami lefedi az egész Európai Unió területét. Ez egy fontos része volt a mandátumnak. A Galileónál azt tudom elmondani, hogy az űr szegmensre már megkötöttük a megfelelő szerződéseket. Itt különösen a műhold fellövő állomásokra gondolok. 2014-ben lépünk a következő stádiumba, amikor az operatív fejlesztést ki fogjuk majd terjeszteni és ezen kívül a PRS-ről is szeretnék beszélni, ami a kormányközi megállapodás a Galileóval kapcsolatban. Egyértelmű, hogy az EGNOSZT és a Galileót elég sokáig még közfinanszírozásból tudjuk majd megvalósítani, így az Európai Unió jövőbeli pénzügyi terveiben ennek helyet kell adni? Itt először a 2014-2020-as pénzügyi tervezési időszakra gondolok. A bizottság egyébként éppen egy olyan közleményen dolgozik, ami konkrétan ezzel a 2013-as utáni időszak operatív kérdéseivel foglalkozik majd, illetve a 2014-2020-as pénzügyi tervvel foglalkozik. Ami a Galileo esetleges katonai felhasználásait illeti, azt tudom elmondani, hogy 2014-ben először a PRS indul majd el, ami olyan szolgáltatás, ami a korlátozott hozzáférést, illetve az adatok, illetve a jelek zavarását akadályozza meg. Ez pedig a közös kül- és biztonsági politika része, nyilván ennek van polgári és katonai vonulata is. Május lesz a következő fontos állomás, amikor a tanács és a parlament határozott javaslatot készít el, amely azokat az alapvető kitételeket fogja meghatározni, hogy hogyan lehet hozzáférni ehhez a szolgáltatáshoz. A felhasználók ugye lehetnek kormányok, kormány által ellenőrzött szervek, illetve tagállamok. A PRS hozzáférésénél beszélni kell az adó és vevő állomásokról és ezek ellenőrzéséről, illetve a különböző PRS technológiák felhasználásáról. És végezetül még azt szeretném elmondani, a Galileo mondjuk kül- és biztonságpolitikai missziókban való felhasználásáról, Sokszor ilyenkor polgári felhasználásokról van szó, de katonai felhasználásnak is lehet helyet adni, ezt semmilyen módon nem kívánjuk fékezni. Ugyanakkor, hogyha valamilyen közös fellépés történik, valamilyen közös missziót valósítunk meg a kül- és biztonságpolitikában, akkor ezeket a kezdeményezéseket nyilván vagy az elnökség, vagy a tagállamok fogják elindítani. Az a javaslat, amit a bizottság elkészít, leginkább egy keret lesz, aminek az a célja, hogy az alapvető célkitűzéseket meghatározza, és nem pedig konkrét missziók tervezéséről van szó, szóval a GNSS fel lehetne használni. Köszönöm szépen, most pedig Dühamel urat kérném, hogy ő is adjon választ. Köszönöm. Ami az együttműködést illeti, gondolom, hogy mindenki tudja, hogy amikor a Galileo elindult néhány évvel ezelőtt, akkor az USA nem értette, hogy az EU miért akarja kifejleszteni a Galileót, úgyhogy volt itt némi félreértés. Az USA-nak elég sok időbe telt, évekbe telt, míg megemésztették ezt a kezdeményezést, és elkezdtek támogatni minket, hiszen uh, a Galileónak ugye nyilván mi leszünk elsősorban a felhasználói. Hát tudjuk, hogy az Egyesült Államok uh, hadseregének sokkal nagyobb költségvetése van, mint nekünk, úgyhogy nagyon buta döntés lenne, hogyha nem foglalkoznánk velük. Ami pedig az a programot illeti, itt is megpróbáljuk a saját légierőnket a lehető legjobban felhasználni, annak érdekében, hogy elindíthassuk a megfelelő programokat és ami pedig az európai SSAT, a türbeli helyzetfelismerési programot illeti, ezt már elkezdte használni az Egyesült Államok is annak érdekében, hogy a saját SSA programokat fejleszteni tudják. Gondolom azt is mindenki tudja, hogy Kanada is társult tag, úgyhogy Kanadával is van már együttműködésünk. Ami a felövő állomásoktól való függőséget illeti, ezek csak a személyzettel rendelkező űrjárműveket érintik. Egyébként amerikai és orosz felövő állomásokat tudunk használni, ugyanis az Európai Uniónak nincsen olyan felövő állomása, ahonnan legénységgel ellátott űrhajót el lehetne indítani és valószínűleg a közeli jövőben nem is lesz. Úgy tűnik, hogy a függőség tehát megmarad az orosz felövő állomásoktól, de számunkra ez nem okoz semmilyen politikai problémát, tehát egyelőre nem volt együttműködési probléma sem az USA-val, sem pedig Oroszországgal a felövő központok tekintetében. Ami Kínát illeti, Kína teszteket indított el egy műhold elpusztításával kapcsolatban, ami nem volt éppen bölcs döntés, ugyanis ez rengeteg űr szeméttel járt ennek a műholdnak a megsemmisítése, de hát, mint ahogy tudjuk, Kína folyamatosan fejleszti az űrkapacitását és a mérnökeit, szinte hihetetlen sebességgel zajlik ez a fejlődés. Éppen ezért annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy legyen egyfajta űr Pearl Harbor, és hogy óriási pusztítást tudjanak végezni a kínaiak. Nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő együttműködés, de azért én őszintén szólva nem hinném, hogy erre kellene felkészülnünk, hiszen egyelőre elsőprő többséggel bír az Egyesült Államok, tehát ők mindenképpen a vezetők. Egyébként biztonság és védelmi kérdésekben Obama elnök is állást foglalt, és megállapították azokat az alapvető doktrinákat, amikre szükség van, és ezek az alapelvek nem is változtak. Polgári tekintetben volt némi változás, de katonai tekintetben ez nem volt annyira jellemző. Ami a názát illeti egyébként, úgy tűnik, hogy most már nem a Holdra koncentrálnak, és a Marsra sem tudnak egyelőre embereket költeni, úgyhogy nincsen célkitűzésük, nincsen munkájuk, unatkoznak, ezért próbálnak új lehetőségeket találni az űrkutatásban. Vannak itt olyan kutatási területek, személyzettel ellátott űrhajókkal, illetve robot űrhajókkal is, amelyekre koncentrálhatnak, de ez ugyanakkor arra kényszeríti őket, az usa hogy együttműködjön velünk, ami örömteli fejlemény ami a Lisszaboni szerződést illeti, és hogy van-e szükségünk újabb európai szervekre, mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy átfedések legyenek, tehát inkább a jelenlegi kapacitásokra kell szerintem koncentrálni. Köszönöm szépen, és egyben köszönetet mondok minden szakértőnek is az albizottság nevében. Biztos vagyok abban, hogy sokkal jobban értjük ezt a kérdést, de abban is biztos vagyok, hogy ez az első, de nem az utolsó megbeszélésünk önökkel. A jövőben bizonyára lát, találkozunk még. Most azt javaslom, hogy tartsunk egy szöveget, hogy azok a vendégek, akiknek el kell menni, vagy el szeretnének menni, azok megtehessék, de természetesen mindannyiukat üdvözlöm, és hogyha gondolják, akkor szívesen látjuk a második részen is. Köszönöm. Yeah. Dear colleagues, we start the second part of this meeting. Akkor kezdjük meg a megbeszélésünk második részét. Ha kérhetnék mindenkit arra, hogy üljön vissza a helyére, A második rész a biztonsági kutatásokról szól. Meghívtuk Christian Brann urat, aki az Európai Védelmi Ügynökség kutatásfejlesztés igazgatója, és Christoph Kaucs urat, aki Márko Malakárne urat, a Biztonsági és Kutatási és Fejlesztési Egység képviselőjét helyettesíti. Tehát akkor azt kérem, hogy 15-15 percben tartsák meg bevezetőjüket, és utána kérdéseket tennénk fel. Köszönjük szépen. Yeah, thank you very much for this, uh... Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy a védelmi tevékenységről beszámolhatok. Az EDA-tól vagyok, és természetesen ez a a témája előadásomnak is. Szeretnék mindenkit először emlékeztetni bevezetőmben arra, hogy a fő célkitűzésünk a védelmi kutatás. Röv- közép és hosszú távú védelmi szükségleteket kell ezzel kielégítenünk. Orientációnk tehát az, hogy a technológia a tagállamok védelmi szükségleteit elégítse ki. Prioritásokat kellett meghatároznunk, hiszen nem tudunk minden területen dolgozni. A ráfordítása, tehát külön együttműködési területekre és konkrét területekre figyelünk. Feladatunk ezen kívül, hogy irányítsuk és koordináljuk a kutatás és technológia projekteket a tagállamok nevében, illetve a tagállami Eh, ipar és kutatási laboratóriumok nevében is. Jelentős munkát végzünk annak érdekében, hogy csökkentsük a kritikus kulcsfontosságú technológiáktól való függőségünket. Ez a munkaterület össze is függ az előző eh, megbeszélési témájukkal. Az elmúlt években a bizottsággal és az Izával is együttműködünk, nem csak védelmi, hanem polgári és űrtechnológia is fontos a munkánk szempontjából. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy hozzáférhetővé tegyék a technológiákat. Ezen kívül pedig jelentős a részesedünk a versenyképes európai technológia és ipari alap, az EdTib kialakításában az KKV-kkal és kutatóközpontokkal együtt. Végül pedig említeném, hogy a feladatunk a bizottság és az EZA, tehát a kritikus űrtechnológiák terén való együttműködés koordinálása is. Ez az ábra talán riasztó, de azt mutatja, hogy a védelmi technológia ráfordítások milyen arányúak. Az európai költségvetés mintegy 20 milliárd. A kutatás technológia része ebből 2,5 milliárd. Ez a ráfordítás csökken az elmúlt években. E ráfordítások között mintegy 16 százalék 0,8 millió együttműködés. Ennél is fontosabb azonban azt tudnunk, hogy mely tagállamok fordítanak rá jelentős mértékben védelmi technológiára, óriási eltérés, és eltér az Európai Uniós költségvetésektől is. Két fő ráfordító van, Nagy-Britannia és Franciaország a legnagyobb arányban, majd Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Svédország, és az összes többi ország már 3-4 százalék alatti ráfordítási arányjal járul hozzá, tehát óriási az eltérés. Mi a munkánk az EDÁN belül? Egyre nagyobb mértékű az együttműködés az elmúlt három év, évben a 2007-8 és 9-es adatokat látják, jelentős tehát az együttműködésben a növekedés. A tagállamok is örömmel veszik ezt, és ez jó jel, hiszen ha költségvetési nehézségeink vannak, akkor a becslések szerint a költségvetés szempontjából ez azt jelenti, hogy többfelé kell osztanunk a, a megrévő forrásokat és a berendezéseinket is. Hadd mondjak néhány példát, melyek azok a területek, ahol jelentős ráfordítással dolgozhatunk a következő években. Az MM, tehát a tengerészeti akna aknás, aknátalanító intézkedések az a terület, amely jelentős eh, és a jövőben már elindul. A CBRN kezdeményezésünk is ígéretes, erre visszatérek a bevezető második részében. Ez a bizottsággal való együttműködés keretében rendkívül ígéretes munka. A harmadik pedig a polgári misszióval a Counter IED, mint tudjuk, egyre többen halnak meg harc közben, és ez is egy olyan terület tehát, amihez nagyon fontos a kutatási technológiai munkánk, hogy ezt elkerülhessük. A bizottság és ezával való együttműködésünk tehát az első, múlt évben indult az európai keretkezdeményezések. A feladat az az, hogy több tevékenységet szinkronizáljunk a bizottság EZA és EDA programjai között. Esetenként vizsgáljuk tehát meg a lehetőségeket, és most azt szeretnénk, hogy kicsit struktúráltabb és rendszerszerűbb formában járjunk el az EU 27 biztonsági programja terén, hiszen hasonló technológiák és biztonsági eszközök vannak. A a felelősségi körök, az intézmények felelősségi köreit nem lépjük túl, csak az összhangba hozás és a szinergiák maximalizálása a cél e kerettel. Véleményünk szerint fontos az is, hogy a konszenzusos döntéshozatalt érvényesítsük, és ezt a lehető legnagyobb mértékben alkalmazzuk is a bizottsággal és az ezával két nappal ezelőtt volt a harmadik megbeszélésünk, és eh, van, eh, megtárgyaltuk lehetséges jelöltek csatlakozását, és a CBRN, amely a a mm, fertőtlenítőszerek és eh, orvosi intézkedések feltárása, meghatározása. A másik potenciális terület az az UAS és ennek felhasználási lehetőségei. A harmadik pedig az, a világűr helyzetével kapcsolatos tudatosítás, a situation awareness, elsősorban az érzékelőkre, a kibernetikai biztonságra és az információ irányításra összpontosítunk. Véleményünk szerint a jövőben egyre nagyobb mértékben lesz arra szükség, hogy a bizottsággal és az ezával szorosan együttműködjünk. Ez tulajdonképpen előadásom lényege volt már, de befejezésképpen elmondanám az előző előadókhoz hasonlóan, hogy milyen eh, lehetőségek adódnak a Lisszaboni szerződésből a kutatás és eh, védelem terén. Mint tudják, a 198-as cikk, hogy az Európai Unió célja, hogy erősítse a tudományos és technológiai bázist, és minden olyan kutatási tevékenységet támogat, amely a szerződés egyéb fejezeteivel kapcsolatos. Ugyanez a cikk kimondja, hogy minden EU tevékenysége szerződés hatájában a kutatás és technológiai fejlesztés demonstrációs projektek terén a, a cím a vonatkozó cím eljárásainak megfelelően kerül meghatározásra, kidolgozásra és végrehajtásra. Tehát ezzel teljes mértékben eltér a korábbi helyzettől az EDA szempontjából. És azt jelenti, hogy bár politikai kérdés, de lehetőség nyílik arra, hogy e területeken is együttműködjünk. Természetesen a parlament az egyik fő döntéshozója lesz, eldöntője lesz ennek a kérdésnek a tanácsal együtt. Az EU költségvetéséből lehet tehát majd a kutatásokat finanszírozni. Kérdés, hogy az EDA milyen szerepet kap a jövőben ebben. Tudom, hogy politikai választ kell adni majd, néha, néha, bocsánat, tudom, hogy a válasz néha politikai kell, hogy legyen -e kérdésnél. Köszönöm a figyelmüket, és várom kérdéseiket. Köszönöm szépen. E, Cloud úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm a kedves meghívásukat. Elnézést kérek Malakarne úr nevében, akinek Tajáni biztos úrral van megbeszélése, és nem tudott eljönni. Ami a biztonság témáját illeti, itt tudni kell azt is, hogy hogyan jött létre ez az egység, és mit teszünk. A hetedik kutatási program 2003-ban indult, és az EU létrehozta azon személyiségek csoportját, akik a legjelentősebb szerepet játszák a kutatásba, fejlesztésbe, és akik meghatározták, hogy milyen is legyen a kutatás. Annak idején ez egy misszióra összpontosító, és nem a technológiára koncentráló kutatás volt. Majd a személyiségek csoportja arról is vitatkozott, hogy a biztonsági kutatás milyen területekre terjedjen ki. Nem volt könnyű megválaszolni ezt a nidzai szerződés jegyében. És annak idején kompromisszumot találtak, miszerint a bizottság számára a kutatási munka a belső biztonsághoz igazodjon. Ez egyébként annak idején az igazságügyi együttműködés céljait is szolgálta. 50 millió eurót használtunk fel három év során, akkor az együttműködés folyamán, és az EP támogatásával a biztonság először lett külön téma, 1,6 millió eurós költségvetéssel 2007-2014 idejére. Ami a biztonságot illeti, az első cél a biztonsági szakpolitikák megvalósítása a polgári biztonság terén, a szabadság, igazság, biztonság és igazságosság jegyében gondolva a szállításra és az energia szükségletekre is. De 300 millió eurót kb. 80 projektre fordítottunk, és figyelembe véve a résztvevőket, körülbelül 800 egység vett részt ebben a projektben. A részvétel a projektben igen magas fokú volt. Ami a projekteket illeti, ezek széles körűek, infrastruktúra, védelem, válság, kezelés, azután az egyetemekre összpontosító projektek előre, látás, úgynevezett előre látási projektek, és a tengeri határok biztonságával is elkezdtünk foglalkozni, most egyébként egy nagyobb demonstrációs projekten dolgozunk, 40 millió eurós értékben jelen pillanatban. Itt az a cél, hogy a technológiai alapját megteremtsük az integrált tengeri határvédelmi projektnek az EU számára. A programok során vannak missziós területek. Az egyik az állampolgárok biztonsága. a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni harc egyében, azután infrastruktúra, védelem, ahol megvizsgáljuk a különböző infrastruktúrákat, energia, stb. És azután a határok biztonsága, erre az előbb adtam egy példát, és válságkezelés. Ott megvizsgáljuk a külső dimenziókat is. Van egy tímünk, amely a rendszerek interoperabilitásával foglalkozik, kommunikációs rendszerekről van szó, és a társadalom biztonságának témájával is foglalkozunk. A polgári biztonság jegyében ez igen döntő kérdés. Azután az európai kutatási térség struktúrája, ez egy másik témánk. Merre haladunk? hogyha a jövőbe tekintünk. Vannak dokumentumjaim, amelyeket a közelmúltban adott ki a bizottság, vagy az ESZREF, erről már volt szó. Barroso elnök úr világosan vázolta a külső biztonsági dimenzió kérdéseit, és azt mondta, hogy potenciálunkat arra kell felhasználni, hogy civil erőt képezünk a béke fenntartása, a béke építése érdekében, ami a bel- és igazságügyi tanácsot illeti, stratégiát fogadtak el a biztonságra vonatkozóan, és itt meghatározták a külső-belső bizottság eh, koncepcióját. A belső bizottság a külső dimenzió nélkül nem létezhet, hiszen a, küls, hiszen a belső biztonság nagy mértékben a külső biztonságtól függ. Két évig eh, működött egy ESRIF eh, csoport, itt a biztonsági kutatás jövőjét vizsgálták, és egészen 2025-2030-ig terveztek. Ez nem a bizottság általítozott csoport volt, hanem saját magukat szervezték meg. Az összes tagállam, az ipar képviseltette magát, a bizottság is, egyetemek, civil szervezetek, és aláhúzták azt, hogy a külső dimenziót egyre fontosabb vizsgálni. A kutatási innovációs programok a békefenntartást és a válságkezelést, humanitárius válságkezelést is kell, hogy szolgálják. Decemberben volt egy közösségi közlemény, amelyben ezt is vázoltuk, ennek első elemeit, és azt is elmondtuk, hogy a biztonsági kutatást ki kell terjeszteni a polgári védelemre és a konfliktus elkerülésére, valamint a válság stabilizálásra is. A Lisszaboni szerződés, ezt egyébként Christian Prian említette, elmondja, kimondja, hogy a kutatás mindegyik szerződésre ki kell, hogy terjedjen, az alapszerződésre, is, és egy sor feladatról van itt szó. A szerződés kimondja, hogy az EU civil és katonai eszközöket is használhat a békefenntartásban, válságkezelésben, a terrorizmus ellenes harcban, stb. És most pedig rátérnék arra a pontra, amelyel foglalkozott az Ediábeli kollégám és A Lisszaboni szerződés szól a kutatásokról, mindarról, ami jogilag lehetséges. Most még a bizottságnak nincsen erről álláspontja, de az biztos, hogy ez politikai kérdés elsősorban miről legyen kutatás, mivel foglalkozzon a kutatás. Az érdekelt felek érveit szeretnénk meghallgatni, beleértve természetesen az EP-t. Ami a kutatást illeti, az EDA-val konkrét területeken folyik az együttműködés, a technológia, az erőfeszítések összhangba hozása, Krisztián Priam már szólt arról, hogy mit is teszünk a, ezeken a területeken, amelyekkel közösen foglalkozunk. Két dolgot emelnék ki. Jó, hogyha megvizsgáljuk a szinergiákat, a kutatás és a technológia terén, de van itt két feltétel. Ennek haszna is kell, hogy legyen, ez nem lehet egyirányú utca a technológia kutatás, és nem szabad elfelejteni a társadalmi vonatkozásokat. Mit értek ez alatt? A biztonsági technológia hatása a társadalomra etikai szempontból egyre fontosabb, akkor, amikor a polgári biztonsági kutatásról van szó, és itt azt is meg kell említeni, hogy ezt hogyan kommunikáljuk a nyilvánosság számára, és ezzel be is fejeztem az előadásomat. Köszönöm szépen, most kérdéseket lehet feltenni. Koppászony. Szeretném megköszönni mindkét hozzászólónak az előadást. Az igaz, hogy a biztonsággal kapcsolatos kutatás igen érdekes téma. A második hozzászólóhoz van egy kérdésem. Nagy érdeklődéssel hallgattam azt, hogy a projekteket milyen ágazatokban folytatják a bizottságban. A kérdésem az, hogy hogyan állítják fel a prioritásokat a projektek esetében, kihoz döntést, milyen alapon, és van-e együttműködés a főképviselő irodájával. Tudom, hogy most még csak az elején vagyunk, mindenek ez új struktúra, de nagyon érdekelne, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha összehasonlítom mindezt azzal, amit fiatal koromban tapasztaltam és tanultam, hogy a biztonság és a védelem az mindig egy külső támadásra való védelem, védelmet jelent, amikor kívülről jövő támadás ellen megvédünk valamit, nos, e teljesen más az, amit ma értünk a védelem alatt, ezt a bizottságokban megtanultuk. És Hallottuk az előbb is, hogy milyen fontos a belső és külső biztonság közti kapcsolat. Az összefonódások és a nagyon kiterjedő biztonságfogalom miatt úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb az igény az átláthatóság és a demokrácia iránt etéren is. Elhangzott a az eszrifel kapcsolatban is, említettük a nevét is, és az ülés előtt meg is néztem néhány ajánlását. Meg kell, hogy mondjam, hogyha ezeket az ajánlásokat elolvassa bárki, és a kutatási programokkal foglalkozik, akkor felmerül a gyanú, hogy részben az állampolgárok állampolgárokat megelőző és nem az állampolgárokat szolgáló védelemről van annyira szó. Egyfajta politikai radikalizálódás az, amit látunk. A kutatási programon keresztül egy mm, teljes, tehát az, az annak a veszélye áll most fent, hogy kiterjed a biztonsági államnak a fogalma is. Ebben a fórumban most olyan szervek, olyan szereplők is vannak, a, ö, olyan szereplőket is be kellene vonni, akik tulajdonképpen a társadalmi szereplőket képviselik. És ez a még nem igazán ér, érezhető, pedig nagyon fontos hogy a polgári és társadalmi célokra való alkalmazás is biztosítható legyen, és ennek érdekében be kell már most vonni ezeknek a képviselőit. A kérdésem tehát az, hogy véleménye szerint kívánják-e nagyobb mértékben bevonni polgárjogi csoportokat, tehát a civil társadalom képviselőit, vagy az európai béke, emberi jogi hálózatot, stb. stb. Jelenleg ugyanis ezek a fontos területek képviselete még nagyon csekély. Starsen. Starsen úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nekem is van egy kérdésem. A normál állampolgár szempontjából a biztonsági kutatással kapcsolatban. Azt mondták, hogy 2002 2003 ban már mint egy 80 projektre több millió eurót fognak költeni, mint egy 300 milliót. Persze nincsenek kétségeim, hogy minden kutatáshoz és minden ráfordításhoz hasonlóan ezt is nagyon hasznosan fogják elkölteni, és igen, igen és üdvözlöm ezt. A probléma azonban tudom, hogy az, hogy integrálni kell hatékonyan a projekteket, a tengeri határok biztonsága érdekében, a napi, mindennapi biztonság érdekében. A, egészen a közelmúltig, amiről beszéltünk talán még a, ebben a bizottságban is, az, tehát beszéltünk a közelmúltban, a, az indiai óceán és Afrika szarvánál működő úgynevezett atlantai projektről. Az e- néhány hónapon belül 11 hajót sűjesztettek el Kenya és Szesel közti vizeken a kalózok. Vannak-e konkrét eredményei annak a 800 projektnek, te, ö, te, 80 projektnek, amire 300 milliót költek, és ilyen szempontból kérdezem ezt. Köszönöm, van-e más kérdés? akkor megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon. Okay. Uh, on the different question uh, which were addressed. Uh... Köszönöm szépen. Több kérdést is intéztek hozzám. A védelem kérdésében, amikor a projektek között prioritást kell felállítanunk, akkor van itt egy olyan kormányközi intézmény, ami elvégzi ezt a prioritás felállítást, és velük együtt működve nézzük meg, hogy mely projektek kapnak prioritást. Megpróbáljuk a lehető legjobban elvégezni ezt a feladatot, és természetesen annak az államnak a véleményét is kikérjük, amely társfinanszírozóként részt vesz ebben a projektben. Ami a külső és belső kapcsolatainkat illeti biztonsági szempontból, itt ugye beszélnünk kell Afganisztánról, ahol most is vannak katonáink, ahol most is vannak műveleteink. A végcél természetesen az, hogy világszinten magasabb biztonságot és békét tudjunk teremteni, tehát mindenképpen kézzel fogható célkitűzéseket szeretnénk elérni az Atalantában is, illetve más katonai műveletekben is. És engedjék meg, hogy néhány szót szóljak arról is, hogy milyen hatással lesz a Lisszaboni szerződés a biztonsági kutatásra. Felkértek arra, hogy valamilyen dokumentumot készítsek el a minisztérium részére a biztonsági kutatásról. Úgy gondolom, hogy ezt a dokumentumot önöknek is el tudom juttatni az önök szakbizottsága számára is. Fontos lehet ez a dokumentum hogyha össze hasonlítják azt, amit Krisztián elmondott a biztonsági programokról, és arról, hogy a hatodik keretprogram végén hogyan állt a helyzet, akkor önök számára is egyértelmű, hogy hogyan állunk most. A fontos személyiségek között nyilván a védartjuk számon, akik a védelmi és biztonsági kutatási politikákat kidolgozzák. Tehát tulajdonképpen már tudjuk, hogy hol van szükség beruházásra, a lehetőségeket ismerjük, Éppen csak ki kell használni ezeket a lehetőségeket, és el kell indítani a felkészítő, megelőző tevékenységeket, mind a bizottság, mind a tanács részéről. De természetesen mindig ott vagyunk, hogy segítsünk, hogy együttműködjünk, és hogy megnézzük, hogy esetleges kockázatok vagy nehézségek felmerülhetnek-e ebben a problémakörben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót a második előadónak a válaszadásra. Köszönöm. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan állapítunk meg prioritásokat a projektek között, ugye megvan a fontos személyiségek csoportja, és itt van az Európai Biztonság és Felügyelő Testület is. Amikor elindult a hetedik keretprogram akkor nagyjából lefektettük azokat a technológiai területeket, amelyeken belül kutatásokat kívántuk végezni a hetedik kutatási keretprogramon belül, az FP7-en belül. És felállítottunk tehát olyan határokat, amelyen belül működnie kell az éves munkaprogramunknak. Ez természetesen szervezési szempontból van így. Nyilván megpróbáltuk a bizottság többi főigazgatóságával is felvenni a kapcsolatot, akik illetékesek bizonyos projektekben, de nyilván egyértelmű, hogy a tagállamoknak is van beleszólási joguk abba, hogy mely projektek kapnak prioritást. Technikai szempontból nézve azokat a projekteket próbáljuk kiválasztani, amelyek technológiaorientált orientált projektek, és utána, hogyha ezekben a projektekben már kidolgoztuk a technológiát, utána jöhetnek azok a projektek, amelyeket ezek, amelyek ezeket a kidolgozott rendszereket integrálják és használják fel a továbbiakban. Tehát ez a sorrend. Aztán, hogy hogyan működünk együtt a főképviselő irodájával, hát a főképviselő azt, hogy még csak néhány hónapja van ezen a poszton, de a Relax főigazgatósággal, a külkapcsolati főigazgatósággal már így is jó a kapcsolatunk. A Relax egyébként a az Európai Külügyi Szolgálat része most már. Lőzing asszony kérdésére németül válaszolok. Igen, a biztonság eh, fogalmának tartalma jelentős mértékben megváltozott a belső és a külső biztonság szempontjából valóban, és ezzel teljesen egyetértek, fontos a külső és belső átláthatóság, demokrácia. Egyre többet teszünk az állampolgárok érdekében, és ez már nem az állampolgárok védelme. Ezzel nem tudok teljes mértékben egyetérteni. Az srf ben volt egy olyan munkacsoport, amely kizárólag a biztonság kérdésével eh, és a biztonság, mint etika, társadalom eh, tudományi kérdés körével foglalkozott. Volt egy horizontális csoport, amely a szociális társadalmi szempontokat az SF összes műszaki eh, jellegű technikai csoportjába bevitte. A legfontosabb üzenetek között az első három a, társ, a biztonság társadalmi szempontjaival foglalkozik. A, a társadalmi bizton, társadalmi hatások és a bizalom kérdésével. Ami a polgárjogi csoportokkal való együttműködést illeti az ESRIF együttműködését, nos, persze lehetett volna szorosabb bevonás, de a State Watch, amit önt említett, pont éppen kapott meghívást, de nem jött el az egyik munkacsoportba. Ennyi tehát. De teljes mértékben egyetértek önnel, hogy jelentős az igény az átláthatóság és a demokrácia iránt a munkánk során. Még idén egy workshopot fogunk megszervezni a biztonságkutatás etikai dimenziójáról, és pontosan ezeket a szempontokat kívánjuk ezen megtárgyalni. A tavaly decemberi közleményben, amelyben az SRF eh, felvetéseire válaszoltunk, az egyik első fejezet az etikai dimenzióval foglalkozik. A biztonsági kutatás etikai dimenzióival. Volt aztán egy másik kérdés, milyen konkrét eredményei vannak projektjeinknek. Ha megengedi, azzal kezdem, hogy gyakorlatilag minden folyamatban lévő projektünk, tehát amit még nem zártunk le, mert ugye 2008 végén, 2009 elején írták alá a szerződéseket, és a projektek zöme az még folyamatban van. Nos, tehát ezeknél a projekteknél igyekszünk egy félidős áttekintést elvégezni, hogy lássuk, milyen konkrét eredményei vannak. A félidős áttekintés is folyamatban van. Amint meg lesznek az eredmények, természetesen szívesen átadom önöknek. És egy megjegyzést, ha megengedik, elmondanám, egy megjegyzést fűznék ahhoz, amit Krisztián Prajó is említett. Ugye azt kérdezte, hogy legyen-e a biztonsági kutatásnak előkészítő lépése. Nos, ez eh, nem a bizottság ötlete, ez az EDA ötlete, hogy legyen-e a védelmi kutatásnak előkészítő eh, lépése vagy akciója. Elmondhatom, hogy jelenleg nem nincs erre vonatkozóan álláspontunk, de nagyon gondosan fogunk eljárni, és akkor tesszük csak, amikor eljött valóban az ideje. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Bren úrnak és Kocs úrnak. Reméljük, hogy további üléseken is vendégül láthatjuk majd őket. Az ülés most véget ér, a következő ülés időpontja pedig április 26-a,